e relatrice ombra per il Partito Popolare, domani eh, non potrà arrivare prima delle 11.30, e conferma? confermare che de me, Madame de Grippe, eh, conferma, vous confirmez que demain vous pouvez être ici seulement à 11h30 11h. 11h. 11h.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 And of course this also requires more exchange uh, with the Council and especially uh, its President, given the importance uh, he, has, uh, he has also taken. It also requires more open debate and actually better jobb koordinációra is szükség van két oldalon, ami azt jelenti, hogy szükség van a tájékoztatásra, az információkra, méghozzá előre, és ezt aláhúzom, hiszen ez nagyon sok esetben nem így volt az elmúlt években. Aztán az is jó lenne, hogy eh, ha eljönne hozzánk Van Rompuy elnök úr, hiszen hogyha az európai vízióról beszél, akkor számunkra is nagyon érdekes lenne, hogyha meghallgathatnánk élőben tőle az ő vízióját. Végezetül pedig arra vonatkozóan, hogy mi is történik az MFF-re vonatkozó tárgyalások végén. Nos, hát a javaslatok ben szerepeltek ugye a háromoldalú egyeztetések is az egyes elnökök között, ahogyan az a 324-es cikkben lefektetésre is került. Szerintem ez nagyon észszerű, és hát önnek jó tapasztalata van a tekintetben is, hogy mi a feladatunk jogalkotóként, és hogy a bevált gyakorlatokat tényleg jó gyakorlattá teljesítsük Köszönöm. Köszönöm, Gurmai asszony. Hefner kollégája szó. Ja, vielen Dank, Herr Köszönöm szépen, elnök úr. Köszönöm Lamaszúr kollégának is ezt a jelentést. Ez egy olyan jelentés, amelyre régóta vártunk és reménykedtünk benne. Nagyon örülök, hogy ilyen világos formában megszületett, és ilyen egyértelmű indoklást kaptunk Lamaszúr kollégától, ahogyan az imént hallhattuk. Egy kicsit kár, hogy munkájának hosszú időtartamához mérve a jelentést csak most kaptuk meg, és nem lehetett lefordítani a mai ülésre. Szerintem érdemes lett volna itt egy alapos vitát folytatni egy ilyen szűk előkészület után erre nem igen van lehetőség, de tartalmilag azt tudom mondani, üdvözlendő ez a jelentés, szükség van rá, és üdvözlöm azt a módot is, ahogyan lamaszor kolléga, Alan lamaszor ezt megtette, tehát nem bírálni akar valakit, nem akar felelősséget a nyakába vanni senkinek, hanem meg akarja nézni most a ciklus vége felé itt az Európai Parlament alkotmányjogi szakbizottságában, hogy mit akartunk, hogyan alakultak a dolgok, és adott esetben hol kell korrigálni annak érdekében, hogy egyensúly alakuljon ki, hogy a hatalmi ágak szerkezete az Európai Unión belül ne burjánozzon el egyik vagy másik irányba. És úgy tűnik, hogy az Európai Tanács rögzítése a szerződésben egyrészt mindenképpen haladás az állandó titkárság kialakításával, és számos más ilyen elem van még, amely ezzel összefügg. Másrészt viszont kialakult, nem szándékoztunk ilyen értelemben, és hogyha ez megerősödne, akkor az unió számára, de az unióban a demokrácia számára veszélyt jelenthetne ténylegesen is vagyis a parlamenti legitimáció és a kontroll csökkenne. Itt a, ez a tendencia, hogy a tanács önmaga kíván közvetett vagy közvetlen módon jogalkotóként fellépni a jelen szerződés 15. cikke értelmében, viszont ezt nem akartuk. Tehát regovernmentalizációs folyamat, tehát a kormányokhoz viszi vissza a döntést, és a polgárok nem látják, hogy hogyan történik a jogalkotás. Időnként az a benyomásunk, hogy először döntenek, aztán vitatkoznak, így akarják a parlamentet is bevonni, nem az Európai Tanács ülései előtt számolnak be, hanem az ülések után, és most mindjárt szeretném megjegyezni. Úgy gondolom, hogy az a formátum, ahogyan ez a jelentés ebben a formájában, ez a tájékoztató, elhangzik egy kibővített elnöki konferencián, hát ez egy parlament ideáljának nem felel meg. Szerintem igenis a parlamenti plénum előtt kellene egy ilyen jelentést, beszámolót megtartani, a vitát is ott kéne tartani, és ha szükséges a plenárison akár állásfoglalásokat is elő lehetne terjeszteni, elfogadni, amit egy kibővített elnökök konferenciája nem tud megtenni, Egyszerűen ez egészen más szerep, ugyebár az egész parlament más szerepet játszik. Mindent el kéne követnünk annak érdekében, hogy a lopózkodó kormányokhoz való visszavonás és a parlament megfosztása az álljon meg. Igenis kell, hogy legyen egy jövője ennek, és akkor lesz jövője, hogyha sikerül, hogyha egy, egyértelműen a felelősséget tisztázni, a polgárok számára világosabbá tenni, hogy az európai választásokon hogyan tudnak európai politikát befolyásolni. Ez, így egy, ez is egy érv amellett, hogy a parlament legyen az a hely, ahol az Európai Tanács ülései előtt és után nagy nyílt vita folyjék, kérdésekkel, válaszokkal, ellenvetésekkel, érvekkel és ellenérvekkel kell ezt megtenni, és azt gondolom, hogy az összes érintett érdeke ez lenne, ha okosan látjuk a dolgokat. És most visszatérve a Lamaszúra, mi az, amit tenni tudunk, ugye? Hát két lépésben kell ezt látni. Pillanatnyilag elég keveset tudunk tenni. Azért valamit csak-csak tudunk. Hosszú távon azt gondolom, hogy ez az egyik olyan kérdés, amely józa mérlegelést érdemel, és meg kell vitatni alaposan mérlegelve egy európai konvent keretében, és remélem a következő európai parlamenti választások után, az új bizottság felállása után észszerű időn belül erre sor is kerül és tisztességes költségvetést is biztosítanak hozzá ahhoz, hogy széles körű, megfontolt munkát lehessen ott végezni. Ezt azért gondolom, mert parlamentként az lenne a dolgunk, hogy ezt világossá tegyük, hogy volt most egy szakasz, amikor tűzoltás, menté akciók követték egymást, és most egy olyan szakasz kell az Európai Unióban, amikor konszolidálni képesek vagyunk, másrészt pedig világosan el tudjuk mondani, hogy hova is vezet az útunk, és mindenek előtt a demokrácia szempontjából tudjuk elmondani a véleményünket, a transzparencia, a demokratikus legitimáció szempontjából, illetőleg a közösségi módszert kell erősíteni. Pillanatnyilag azt gondolom, hogy a jelentésben szereplő javaslatot el tudjuk fogadni, tehát egy levélváltás, vagy Mm, vagy valamilyen nyilatkozatot teszünk. Most az előadóhoz fordulnék azzal a kérdéssel, hogy adott esetben intézményközi megállapodást nem kellene megpróbálni elérni. Ne csak jegyzéket cseréljünk, hogy úgy mondjam, hanem egyértelműen, világosan, jogilag megkövetelhető, bevasalható megállapodásokat kössünk. Ennyit akartam egyenlően elmondani. nagyon részletekben menne volt Lamaszúr úr állásfoglalása, én szerintem tartalmilag ezt nem kell kiegészíteni, a tervezetet támogatni tudjuk, még majd megfontoljuk, hogy egy-egy ponton módosítókat látunk-e szükségesnek, de az alapvető irányt jogosnak tartjuk. Köszönöm szépen az előadónak ezt a jó munkaalapot itt a szakbizottságban. Köszönöm. Köszönöm, Czaszkowski képviselője a szó. Oui, euh, premièrement, euh, congratulations. Először is szeretnék gratulálni ellennek. Nagyon érzékeny kérdéseket eh, egyértelműen, tisztán, logikusan és intellektuálisan, csábítóan fogalmazott meg. Euh, foglalkozott a konkrét problémákkal is, és tényleg meg vagyok arról győződve, hogy nagyon érzékeny kérdésekről van szó, hogy pontosabban tudjak fogalmazni, angolul, fo- angolul fogom folytatni. The problem is... Nos, hát mi is a probléma? Hát az, hogy az Európai Parlament és az Európai Tanács közötti kapcsolatok kihatással vannak a very difficult moments. Az Eura is. No experts when we were looking at the Lisbon után, amikor a szakértők megnézik a Lisszaboni szerződést, eh, hát akkor láttuk, hogy a különböző intézmények között azért ez eh, mindenféle feszültséget is okozhat. Ezt látták annak idején a szakértők is, hát jól látták. A teljes eh, elképzelés, hogy nem jogalkotó a tanács, már ez is feszültséget okoz. Miközben ugye az, hogy kormányzati szinten mi zajlik, annak a karmestere gyakorlatilag a tanács. Ebben a tervezetben, ahogyan már mondtam, tulajdonképpen nagyon logikusan kifejtésre kerül mindez, és az, hogy tartsuk magunkat a, szava, a szerződéshez, ez lenne a logikus. De ugye néhány tagállam csak éppen most döbben rá arra, hogy mi is került kitárgyalásra, megtárgyalásra Lisszabonban, is, ennek milyen következményei vannak. Tehát sokan erre csak most jöttek rá. Ez akkor is kiderült, amikor arról beszéltünk, hogy eh, ugye a politikai pártok kapjanak egyfajta arculatot, egy arcot. Ezt ugye itt a parlamenten belül nagyon régóta szavatoljuk, nagyon régóta támogatjuk. És vannak olyan nemzetek, olyan országok, amelyek számára ez problémát okoz, is újdonságként hagy, hat. Mit javaslunk? Nos, hát először is ezzel a helyzettel, ezzel a feszültséggel az egyes intézmények között meg kell ezt meg kell oldanunk, és nyilván be kell vonnunk a folyamatba mindenkit. Ez is az egyik lehetőség, vagy az, az, hogy őket, ezeket az intézményeket nem vonjuk be, és az országokat. Úgyhogy elmondanék, megengedik pár kérdést, amely ebből a megközelítésből adódik. Minden javaslat, ami abba az irányba mutat, hogy az Európai Tanácsnak a, az elnökét még a, a vita előtt kell, ö, szólaljon fel, és hogy ismerjük meg, hogy milyen irányba kíván politizálni a tanács, ez teljesen helyes. És hát vannak olyan kérdések is, hogy például ugye a tanácsi ülést megelőzően hívjuk el az elnököt, hogy legyen egy dialógus az intézmények között, ez is, ez is megfelelő útba mutató elképzelés, de ennél még ambiciózusabbak is lehetünk, mint például, hogy a két intézmények közötti tárgyalásokat a 324-es cikkre alapozva folytassuk le, de hogyha tényleg ebbe az irányba mozdulunk el, az még nagyobb problémát fog okozni. Úgyhogy a kérdés, hogy ezt hogy oldjuk meg. Az említett Gentleman's Agreement, és hát nyilván mindig kettőn áll a vásár, alkotmányos kérdéseket is meg kell oldanunk. Nem biztos, hogy elég lesz az intézményközi megállapodás, de ez csak egy kérdés, kérdés felvetés a részemről. A konvent alatt Ugye annak idején az egyik legfontosabb dolog az volt, hogy jogalkotó feladata legyen a tanácsnak. Most viszont utolért bennünket a valóság, és ugye valóban azt akarjuk, hogy ez a módszer maradjon fenn, akkor ugye a tanácssal tárgyalásba kívánunk lépni. És ahogyan mondtam, ez nyilván nagyon logikus lenne, ugyanakkor nagyon veszélyes lépés is volna. És hát kézenfekvő, hogy az a kérdés, hogy az Európai Parlament imidzse, ami, amilyen az, amilyen most, azt fenn is kívánjuk tartani. Persze a jövőre vonatkozóan lehetnek elképzeléseink, de akkor ezekről most kellene beszélni, és a, az intézmények közötti kapcsolatokról, illetve a tagállamok nemzeti parlamentjei és az Európai Parlament közötti kapcsolatról is. És nem biztos, hogy mindenkinek ugyanazok az elképzelései ebben a tekintetben. Tehát ezért gondolom, hogy a jövőre nézvést fontos lenne, hogy mindannyian gondoljuk, gondolkozunk ugyanabba az irányba. Nem tudok még minden kérdésre válaszolni, de azt gondolom, hogy önmagunkban, itt magunk között kellene először is megállapodnunk és tárgyalnunk ezekről a kérdésekről. Jobb párbeszédre van szükség elsősorban. Azt hiszem, hogy ez nem is kérdés számomra. Ha pedig a tárgyalásokra kerül sor, ahogy Ellen is elmondta, és a parlament képviselteti magát, akkor az is kérdés, hogy milyen, hogyan tevődik majd össze a tárgyalási tím. Tehát nagyon sok kérdést kell megoldanunk, és nem mindent fogunk tudni gentleman's agreement-tel megoldani. Másrésztről, ha nem vitatjuk meg ezeket a kérdéseket, mint például az MFF tekintetében, több éves pénzügyi tervre vonatkozóan, ez sem megoldás. Tehát ez az egyik legfontosabb és legnehezebb kérdés, amit itt a szakbizottságon belül, majd a mandátumunk második részében mindenképpen meg kell oldanunk. Köszönöm. Tarkovsky, adesso alla... Köszönöm szépen. Gualtieri képviselője a szó. Presidente. Köszönöm, elnök úr. Én is szeretnék gratulálni úr kollégának a jelentéshez, ami pontos, érdekes, és a megközelítése is értekelendő. Elmondanám, hogy kétségtelen, hogy az utóbbi években a valóság túllépett a szerződésen. Vagy inkább úgy lehetne fogalmazni, hogy rávilágított arra az ellentmondásra, ami az Európai Unió legitimitásának a szimetriáját tartalmazza a tízes cikkben, képviseleti demokrácia polgárokon keresztül, akiket közvetlenül képviselet illet meg egy részről, másrészt a kormányok is képviselik őket, és a tény viszont ugye ez azzal a tényel ütközik, hogy a szerződésben nem pont tükröződik ez a szimetria, a két szint közötti szimetria. És szerintem nem is annyira azért merült mindez föl, mert a kormány közi együttműködés visszafejlődött ezekben az években, hanem inkább azért, mert az unió, ha fogalmazhatok így, egy neologizmussal, uniósított egy sor témát, ami az Európai Unió szintjére emelkedett a korábbiakhoz képest, főleg a válság előtti időszakhoz képest, amikor nem uniós szinten működtek. Vagyis egy olyan dialektikus időt éltünk meg, ami a hagyományos bizottsági tanácsi dialektikához képest de facto egy Európai Tanács, Európai Parlament dialektikává vált, tehát egy működési, funkcionális dialektikára inkább egy politikai jellegű dialektikává vált, ugyanakkor nincs szabályozása mögött, és ezért teljesen jogos, hogy Lamassur úr felveti, hogy ezt le kell fektetni. A, és fontos első precedensek a, fölismerültek már de facto, például a Mm, gazdasági kormányzás témájában, én személy szerint is részt vettem ezekben az eljárásokban. Egyrészt, amikor a parlamentet az adózási csomagba bevonták a serpákkal együtt, és nem is annyira kormány közi mm, megállapodás volt, ez inkább olyan konferencia volt, ami az állam és kormányfők szintjéhez tartozik. Ugyanakkor az Európai Gazdasági és Monetárius Unió témája esetében nagyon sokszor felmerülnek az ellentmondások, hiszen a tárgyalások során pozitívan Ugye mi elégedettek vagyunk emiatt, hogy a parlamentet bevonták, a parlament be tudott avatkozni, és pont meg tudta határozni a képviselőit, mandátumot tudott adni ezeknek a képviselőknek. Viszont a tárgyalások során gyakran olyan eredmények születnek, amelyeket nem osztunk teljesen jogosan. Például olyan következtetések, amelyekben meghatározzák, hogy a bizottság mit nyújthat be, és mit nem nyújthat be, mint javaslat, ami teljesen egyetemben nem az Európai Tanács kompetenciája, nem ők fogják megmondani, hogy a bizottság mit tehet. Közleményt lehet készíteni, jogalkotási javaslattal lehet élni, aztán volt egy másik precedens, a több éves költségvetési keret, ott a 34-es cikken túlléptünk, ugye a csütörtök reggeli Európai Tanácsi Ülés, az Európai Parlament elnöke, a, ez egy precedens nélküli tárgyalás volt, ez a három modellú tárgyalás, és szükséges volt Lemassur képviselő által felvetett problémák miatt. Tehát osztom azt, hogy fölmerül az igény, hogy stratégiai struktúrált párbeszédet kell kialakítani, és ezt írásba kell fektetni ennek a szabályait a parlament és a tanács között. Szaszkoszki képviselő is, Lemaszur képviselő is hangsúlyozta, hogy ennek a lényege nem az, hogy meg kell óvni a közösségi módszert, hiszen a rendes eljárás, rendes közösségi eljárás szerint a jogalkotási eljárás egy része az Európai Tanács, nincs egyhangúsági igény, csak többségi igény, de nem is azért, hogy az Európai Parlamentet megvédjük, hanem azért, mert maga az eljárás, maga a módszer nem hatékony. Az Európai Tanács sokszor olyan megállapodásokat hoz, amelyeket a gyakorlatban nem tud lefordítani. És ezeket módosítania kell aztán a rendes jogalkotási eljárás során a parlamenten együtt. Úgyhogy úgy gondolom, hogy a jelentésben egyensúlyban szerepel egyrészt a stratégiai dialógus az Európai Tanács és az Európai Parlament között, például parlamenti jelentés az Európai Tanács ülés előtt, nagyon helyesen, másrészt pedig, hogy ez az is szerepel a jelentésben, hogy a dialógus ne módosítsa és ne vigyen európai tanácsi szintre más illetékeségi körbe tartozó kérdéseket. Ugye vannak a vörös vonalak, és vannak tanácsi következtetések, és ezeket is fontos figyelembe venni. A jelentést esetleg ki lehetne egészíteni más aspektussal is, az Európai Parlament és az Európai Tanács közti dialógusra vonatkozóan. Néhány hónap múlva kerül majd erre sor bizottsági elnök választása, ahol a 11. nyilatkozatban szerepelnek már iránymutatások. Ezeket pontosítani kell, ezeket meg kell világítani, és ezeket hangsúlyozni is kell, hiszen azonos méltányosságról van itt szó, illetve azonos szintről van szó. Tehát nem arról van szó, hogy a bizottság elnöke aztán majd a, ő lesz a formatőr, vagyis ő állítja fel a bizottságot, hanem a tanács és a parlament elnöke azt a célt tűzte ki, hogy a szerződés szellemét kell alkalmazni, vagyis az Európai Bizottság elnökének a jelöltje figyelme kell, hogy vegye a választások eredményét, és többséget kell, hogy elérjen az Európai Parlamenti szavazáson is. Ezzel szerintem ki kell egészíteni a jelentést. Aztán az a kérdés, amit Szaszkowski képviselő is említett, nálam ez kérdőjeles, vagyis hogy ebbe a jelentésbe vegyük-e be a szerződések esetleges jövőbeli reformját, ahol módosítani kívánjuk ezt a nem tökéletes egyensúlyt az Európai Tanács és az Európai Parlament között, ami a mai szerződéses megfogalmazásban nem megnyugtató. Tehát ez egy kérdés a számomra, hogy most nyissunk egy ablakot ebben a jelentésben, úgy, mint ahogy az én jelentésemben is ezt megtettük, hogy megnyissuk a lehetőséget, a, a, és beszéljünk-e már a szerződések reformjáról is ebben a jelentésben. A dilemma az, hogy az Európai Tanácsnak mondjuk-e azt, hogy össze akarunk olvadni, vagy olvadjanak össze a tanácsokkal, tehát a miniszteri tanácsok az Európai Tanács bizottságaivá váljanak, vagy pedig ilyen köztársasági elnöki funkció felé mozduljunk el, ahol a double head lehetőség van, a bizottsági elnökök vagy Én az első mellett lennék, illetve még számomra is azért kérdések, tehát kérdéses, hogy ebben a jelentésben említsük -e ezeket a kérdéseket, vagy pedig csak korlátozódjunk azokra a javaslatokra, amelyeket azonnal végre lehet hajtani, és hagyjuk egy másik alkalomra az inkább stratégiai jellegű célokat, hogy oly módon, hogy a kettős legitimitás, amit azon szintre visz a szerződés, a polgárok és a államok között, hogy ez valójában is megvalósuljon. Bronx képviselő. <coughs> Uh, the holding of a debate before... Itt a vitáról beszélünk, beszéltünk erről a, minden esetben, hogyha találkozik a tanács, akkor természetesen előtte kéne már a napi rendet kommentálni, de hogyha az Európai Tanács elnöke jelen lenne, akkor természetesen fel lehetne tenni bizonyos kérdéseket, illetve elvárásokat is. Mint a dokumentum rámutat, az Európai Unió, Európai Tanács elnök és a bizottság elnöke nem felelős és elszámoltatható a parlament irányába. De hogyha a tanácsülése előtt, ahelyett, hogy utóbb lehetne kérdéseket feltenni, szerintem ez egy fontos lépés lenne akkor ha nem is elszámoltathatod, de legalább válaszokat lehetne várni tőle. És az Európai Tanácsot legalábbis kollektív módon felelőssé tehetnénk ilyen módon a parlament irányába. Ugyanezt elmondhatnák egyébként az unió helyzetéről folyó vitákról is. Ez növetni, növelni a parlament presztízsét, és az Európai Tanács ellenében tolná el a parlament szerepet. Éppen ezért ez az oka annak, hogy a legtöbben ezt hogyan fogadták itt ebben a körben, de azt is látni kell, hogy megfelelő változtatásokra szükség lenne a szerződésekben, egy de facto megváltoztatná a viszonyokat, hiszen a tagállamok irányából eltolná az erőviszonyokat a parlament irányába, de az Európai Parlament nem egy olyan testület, amely a tagállamokat képvisele, hanem összességében a népet reprezentálja. Köszönöm, Rangel képviselő. Thank you very much. <coughs> Köszönöm szépen. Én is szeretnék gratulálni Lamaszúr kollégának a kiváló munkához. Most el kell, hogy mondjam, Bronx kollégával szemben most nem akarok válaszolni. Nagyon furának tartom, hogy az Európai Parlament egy brit képviselője a parlament ellen van, egy parlament ellen van összességében. És ez egy kicsit fura ilyen formában, szokatlan számomra. Azt gondoltam, hogy a, igenis nagyra értékelik a britek a parlamentet, mindig is ezt gondoltam, és nagyon furának tartom, hogy ennyire aggódik a de facto változtatások miatt. Hiszen Nagy-Britániában az alkotmányvált módosítások mindig informálisak, tehát hogy csak de facto módon történik változtatás. De szerintem nem kellene aggódni az ilyen átalakítások miatt de amit mondani akartam az az, hogy, és rövid leszek persze, ért, most értem, hogy miért vártunk ilyen sokáig erre az anyagra. Azért, mert nagyon nehéz egy precíz szöveget készíteni ilyen gyor, gyorsan. Hogyha jó szöveget akarunk, akkor az elhúzódik, és most is ez történt. És azt kell, hogy mondjam ezek után, hogy nagy benyomást tett rám Alan Lamassur munkája, de két-három megjegyzésem van ennek ellenére, amit adott esetben hozzájárulást jelenthetne ehhez a jelentéshez. Először is azt gondolom, abból kéne kiindulni, hogy az Európai Tanács jellege, már mondtam korábban egyébként ezt, tehát minden bizonyal az Európai Tanácsot úgy kell látnunk, hogy az egy politikai testület, amely egy olasz kifejezéssel juríció politikót, tehát hogy megfelelő hatáskörökkel kell, hogy rendelkezzen, de igazából nem számoltatható el a parlament előtt delito politico jellegénél fogva. De el kell, hogy mondjam ugyanakkor, és ez tükröződik is a szövegben, ez egy fajta informális jogalkotó testület. Hiszen sok olyan dolog van, ahol jogalkotási javaslatok vagy az impulzus az Európai Tanácstól érkezik a parlament elé, és, és ez egy olyan testület, hogy, amely bizony a parlamenttel kialakít bizonyos kapcsolatokat. Szerintem ezt figyelembe kell venni, ezt a kettős jelleget nem tudom, hogy ezt kifejezetten ki kell -e fejeznünk ilyen módon, de valószínűleg így van ez. Másodszor el kell, hogy mondjam, számomra az is világos, hogy a Lisszaboni szerződést követően a tanács ereje erősödött, hatásköre erősebb, mint korábban volt ami persze meglepő, meglepetés sokak számára, akik készítették a Lisszaboni szerződést, de azért nem olyan furcsa ez, hogyha tudjuk először is, hogy a válsággal bizony egy sor olyan intézkedés vált szükséges és döntés vált szükséges, ami, amelyeket nagyon röviden belül kellett meghozni és és alap nélkül és így váltak fontosá. A másik oka pedig, hogy azt láttam én magam is, amikor a tanácssal voltak kapcsolataim, mindenek előtt intézményközi megállapodáson dolgoztunk az Európai Bizottsággal, a parlament és a bizottság tehát, és világos, hogy volt egyfajta szenvedélyesség a tanács részéről, hogy ők határozzák meg a szerződés értelmezését, mert a tanács attól tartott, hogy bizonyos hatásköröket elveszíthetne. De nem csak az Európai Tanács, hanem a tanács összességében egy létre, ezért egyfajta értelmezési nyomást kezdtek gyakorolni, és optimalizálni próbálták a form, különböző formációk hatásköreit. Természetesen a hatások egy kombinációja. Tehát, hogy volt egy válság, és az egyik oldalon, és az a félelem, hogy hogy is mondjam, hogy egy plusz érték, hozzáadott érték hatáskör jön létre. Itt az értelmezés területén ez, és ez elsődleges szerep jut a tanácsnak az európai intézmények között, tehát ezt látni kell, el kell, hogy mondjam, hogy teljesen egyetértek azzal a javaslattal, amelyet itt kaptunk, hiszen ezek egyensúlyt akarnak kialakítani, méghozzá óvatos, finom módon, egy megtárgyalható, egy dialektikus úton, egy párbeszéd keretében, kommunikációs kapacitást igénybe véve az intézmények között, hogy tényleg a kapcsolatokban egy egyensúly alakuljon ki az Európai Parlament és a tanács között. És természetesen közvetett módon az Európai Bizottság is érinte van. Ezek lennének a rövid megjegyzéseim. Így lehetne javítani esetleg az Európai Tanács alkotmányjogi profilját. Ez adott esetben segíte nekünk abban, hogy választ találjunk azokra a problémákra, amelyek itt felmerülnek, hiszen ezek nagyon összetett, bonyolult problémák. Chairman, uh, colleagues, good Elnök úr, kedves kollégák, üdvözlök mindenkit. Először is elnézést kérek, hogy későn érkeztem, de Skóciából jöttem, Brüsszeltől, ez nagyon messze van, erre most jöttem rá. De nagyon fontosnak tartottam, hogy részt vegyek ennek a jelentésnek a vitájában kiváló és érdekes a jelentés, persze ezt is vártam, hosszú vajudási folyamat vége felé vagyunk. A szakbizottság jelentésével kapcsolatban, ami úgy gondolom a mandátum végén egy olyan listát fogunk felállítani, hogy mit akarunk megváltoztatni, és néhány ezek közül szerződésmódosítás fog igényelni. Az Európai Parlament delegációja számára február végére úgy gondolom, hogy megfelelő információt fogunk tudni adni. És ennek a része, ennek a jelentésnek a készítése is. A jelentés főleg, de nem kizárólag az Európai Tanácsra koncentrál. Ez logikus, hiszen ahogy Paolo is mondta, az Európai Tanács bővítése volt igazából a Lisszaboni szerződés egyik fontos előrelépése, ezzel már korábban is foglalkoztunk, és ezzel foglalkozunk itt is. A válsággal kapcsolatos tapasztalat tekintetében ugye az állam és kormányfők olyan hatalmat adtak saját maguknak, ami autokratikusnak is tűnik sokszor, vagy tűnik sokszor, például a görögöknek megmondani, hogy milyen bért fizessenek, a portugáloknak megmondani, hogy milyen adót szedjenek be, és a szerződésben jogalapot keresnek ehhez de ezt nem lehet megtalálni. És ezzel foglalkoznunk kell. Meg kell, hogy mondjam, hogy teljes mértékben kezdem megkérdőjelezni azt a Lisszaboni megfogalmazást, amit az Európai Tanácsra vonatkozik. A jogalkotási folyamatból való kizárás szerintem hiba. Mindentől függetlenül ez azt jelenti, hogy a miniszterelnökök esetleg nem is ismerik a jogalkotási folyamatot az Európai Unióban, és vannak is példák, kitűnő és kiemelkedő példák arra vonatkozóan, hogy miniszterelnökök mennyire nem ismerik például a, a kettes csomag részleteit a második, harmadik olvasat során merültek fel ezek a kérdések az eh, EU gazdasági kormányzása témájában. Úgyhogy talán vissza kéne őket hoznunk a jogalkotási folyamatokba közvetlenül, egyértelműen, és eh, ki kéne, korrigálnunk kellene az ő szerepüket. A normál minisztertanácsi folyamatokat kell, hogy irányítsák. Én úgy gondolom, hogy a rendes miniszteri tanácsi ülések rossz teljesítése, ami talán a, a nehézségeknek a közep, középpontjában általán egyszerűen a rossz tájékozottságuk, az ellenségek közötti inkonzenziációnak köszönhető a változó elnökségek közül néhány, vagy több is nagyon rosszul fekészült technikailag és politikailag is, és ez inkaharenciát okoz a jogalkotás második szektorában. Én úgy gondolom, hogy elérkezett az idő arra, hogy ezt az elnökségi rendszert megváltoztatjuk, és megváltoztassuk és egyszerűen szabályozzuk újra a feladatokat. Persze, hogy mi lépjen ennek helyben, arról beszélnünk kell, de egy olyan jelentésben, amely az Európai Parlament és az intézmények többes számban a ne, nemzeti kormányokat képviselő intézmények közötti kapcsolattal foglalkozik, kritikusabban kell fogalmaznunk a miniszterek tanácsos sikertelen fellépése miatt. Az Európai Tanács munkáját, ahelyett, hogy próbáljon stratégiai irányokat felállítani az Európai Unió számára, az egész Európai Unió számára, véleményem szerint inkább specifikusan és közvetlenül a miniszterek tanácsa kérdéseivel kellene, hogy foglalkozzon. Ennyi szerettem volna mondani. Minden esetre módosítani litványokat fogok benyújtani ilyen értelemben. Köszönöm. Lemász úr képviselő, kérem reagáljon a hozzászólásokra. Köszönöm, elnök úr, és szeretnék köszöntet mondani minden kollégának a megjegyzésekért, kommentárokért, kritikákért, gratulációkért. Nagyon érdekes volt ez a megbeszélés. Először Hefner kolléga már nincs itt. Sajnálatosnak tartotta, hogy sok időt töltöttem a jelentés előkészítésével, és hogy ez csak franciául áll rendelkezésre. Ezért elnézést kértem, újra elnézést kérek. De számomra természetes, de ha ilyen sok időt töltöttem ez a jelentéssel, ez azért is volt, hogy meg akartam várni a harc végét, de a harc nem ért véget idéztem a tárgyalást a jogalkotási témával kapcsolatban, a költségvetési kérdésekkel kapcsolatban, de hát még mindig a harc közepén vagyunk. Az Agri Szakbizottság, a Regi Szakbizottság, a Foglalkoztatási Szakbizottság, és még mindig nem tudjuk, mi lesz a vége ennek a harcnak. Ideális az lett volna, hogyha még várok, de hát akkor túl késő lenne. Hogyha hasznosak akarunk lenni, hogy a közvetlen következményeket kívánunk elérni, akkor úgy gondolom, hogy az AFKO-nak most már lépnie kell. Több kolléga, legutoljára Andrew Duff, de szinte mindenki említette, hogy meg kellene nézni, hogy a mi jelentésünkben, el kell dönteni, hogy a jelentésben csak rövid távú kérdésekkel foglalkozunk-e, vagy pedig foglalkozunk-e szerződésmódosítás kérdéseivel is. Én nyitott vagyok mindkét megoldás előtt. Persze meg kell különböztetni, hogy mi az, ami gyorsan megvalósítható, és mi az, ami hosszú távon. De hát amikor Andrew említi a soros elnökségi témát, teljesen egyetértek vele, és lenne is már elképzelésem, hogy hogyan lehetne összeegyeztetni azt az érdeket, hogy minden egyes tagállamnak az ownership ét biztosítani lehessen, a, a politikai vezetők, a közigazgatás, és közigazgatás érdekek, érdekeket hogyan lehetne összeegyeztetni az európai politikával. Mindenesetre két külön kategóriára kell osztani akkor a témákat. Rafael feltette ezt a kérdést, hogy ami persze az elsődleges egyetemben és és értem a hezitálást. Tudva azt, hogy a Lisszaboni szerződés életbelépésétől kezdve az Európai Tanács kilépett a szerepéből, és úgy értelmezte a Lisszaboni szerződést, hogy gyakorlatilag jogalkotóvá vált. Ezt elfogadjuk, vagy elutasítjuk ennek elfogadását? Az én gondolatom és a megközelítésem a jelentésben is ezt fogalmazom meg, hogy ezt elfogadjuk. Sajnálatosnak tartom, de nem tudom megakadályozni. Sajnálatos, együtt kell élni vele. Hát melegszik a klíma, együtt kell élni vele nem tudom, meg, a, vagy meg tudom akadályozni esetleg a jövőbeni felbelegedést, de jelenleg itt nem. A tanács, Európai Tanács kilép a szerepéből, hát nem tudom visszanyomni a fokrémet a, a tubusba. Hogyha azt akarom, hogy nagyobb befolyása legyen az Európai Parlamentnek, akkor jobban kell, együtt dolgozni az Európai Tanácssal. Ez pragmatikus, nem túl dicsőséges, de én így gondolom. Vagy van egy másik lehetőség is, hogy valós befolyást tudjon gyakorolni az Európai Parlament az Európai Tanácsra. Az erő, az erő alkalmazása. Vagyis az Európai Parlament vagyis a jogalkotó szakbizottságaink, ugye, illetve a plenáris, a frakciók, többségi frakciók ezt követik. Az Európai de vonatkozóan azt mondja, hogy válságba kerültek, hogy, hogy viszmajor eset van, ugye olyan válság, mint ami például az Egyesült Államok kongresszusa és a Varsász között fönnáll, akkor mi viszont úgy gondolom, hogy erre nem vagyunk felkészülve. Tehát én személy szerint ezt sajnálatosnak tartom. Hogyha úgy gondoltam volna, hogy erre készen állunk, akkor ezt javasoltam volna. De hát ez politikailag most nem lehetséges. Lehet, hogy majd néhány hónap múlva az új, újonnan felálló parlament, új uh, polgárok fognak képviselővel válni, nagy többséget fognak esetleg alkotni itt a parlamenten belül, jönnek az új tehetséges képviselők, és lehet, hogy ezt meg tudják valósítani. Tehát mivel a második megoldás szerintem nem járható, ezért úgy gondolom, hogy egy hatékony és pragmatikus megközelítés lehet, hogyha megpróbáljuk követni a jó gyakorlatokat, jó gyakorlatok néhányát, amelyek már kialakultak, és egyébként pedig a többi gyakorlatot próbáljuk javítani. Hefner képviselő jelezte, hogy az Európai Tanács üléseket követő Európai Parlamenti beszámoló tekintetében ő azt szeretné, hogy ez a plenáris előtt történjen, és nem pedig csak az elnökök konferenciája előtt, ezzel egyetértek, de ugye tudjuk, hogy miért történt ez a megoldás, miért ezt a megoldást választottuk, hogy kibővített elnökségi ülés előtt számol be, azért mert az Európai Tanács dátuma gyakran az olyan eh, napra esik, amikor csak két vagy három hét múlva lesz Európai Parlamenti Plenáris. Sokszor aktuális kérdésekkel foglalkozik az Európai Tanács, és utána ez az aktualitás értékét veszti, mire plenáris elé kerülne. Minden esetre az biztosítani kell az Európai Parlament tagjai számára, hogy eh, a szerződésben is szereplő ülésen, ahol az Európai Tanács elnöke beszámol az Európai Parlament előtt, hogy a képviselők számára meg kell adni a lehetőséget, hogy valós párbeszéd alakulhasson ki, hogy kérdéseket tegyen föl az Európai Tanács elnökének, tehát hogy ne csak a frakciók elnökeinek legyen erre joga. Itt megoldást kell találni erre ezzel, és nyitott vagyok az ilyen értelmű módosítók tekintetében fölmerül a kérdés, hogy nem kellene mm, egy megállapodást kötni, hogyha egy szöveget összeállítunk Fáronpai elnök úrnak, akkor ennek jogi erőt kell adni, tehát jogi hatályt kell adni, ez viszont azt jelenti, hogy az Európai Parlament és az Európai Tanács belső szabályzatát is módosítani kell. Bármilyen nevet is adunk ennek a dokumentumnak, de ahhoz, hogy ennek legyen a jogi érvényessége, ahhoz erre lesz szükség. Gualtieri kolléga említi azt a lehetőséget, hogy kiegészítsük a jelentést illetve hogy az intézményközi megállapodásba vagy gentleman's agreementbe vegyük bele egy olyan eljárást, ami szerint az Európai Parlament lehetővé teszi, hogy az Európai Tanács a európai parlamenti választásokat követően az Európai Tanács elnökére javaslatot tegyen. Én nem említettem ezt a témát, nyitott vagyok a módosítók tekintetében. Vannak szakértőink, kiváló szakértőink, Andrew Duff például ebben a témában, aki foglalkozik a kérdéssel. Ez nagyon érdekes és nagyon érzékeny problémákat vet föl, véleményem szerint. Nehéz lesz megállapodni másról, mint egy minimum eljárásról és minimum dátumról aztán ugye figyelembe kell venni a szavazók, a választók szavazatát is. Elég valószínű, hogy a választók egy frakciót fognak választani, amelynek többsége lesz az Európai Parlamentben, és aztán egy fatális játék kezdődik majd az Európai Parlamenten belül, az Európai Parlament és a tanács között, ennek a részleteit nem tudjuk, nem tudjuk milyen játékszabályok szerint fog ez működni, és ezt nem lehet felállítani egy szövegbe. Gualtieri kolléga, Andrew Duff kolléga már gondolkoztak ezen a kérdésen, hogy hogyan lehetne ezt mégiscsak írásba foglalni. Bronx kolléga attól fél, hogy a javaslat eredményeként az Európai Tanács elnöke felelőssé válik az Európai Parlament előtt. De azért, azért említeném, hogy a jogi, az angol jogi nyelv is mennyire gazdag, mert három szavuk van angolul arra, hogy a francia felelősség szót kifejezik. Responsible, accountable and terrible. Hát a francia nyelv nem ilyen gazdag, és egyáltalán nem akarom elszámoltathatóvá felelősíteni az Európai Tanács elnökét az Európai Parlament előtt. Ez két külön intézmény. A cél az, hogy azt tudjuk meg, hogy amikor az Európai Tanács kilép a szerepéből, és jogalkotói területre lép, az Európai Parlament hallhass, hallathassa a véleményét, és ne csökkenjen az Európai Parlamentnek a jogalkotási illetékessége. Ezt az egyensúlyt kell megtalálnunk. Elnök úr, szeretnék köszönetet mondani még egyszer a kollégáknak, majd az elnök úr elmondja, hogy a módosítókat milyen határidővel kell benyújtani. Én teljesen nyitott vagyok, szívesen pontosítom, javítom, korrigálom, kiegészítem a jelentést, ez csak egy első jelentéstervezet. És természetesen a kollégák rendelkezésére állok, hogyha beszélni kívánnak velem ezekről a kérdésekről. Köszönöm. Köszönöm, Lemászó képviselő úr. Nagyon jól tudjuk, hogy nem azért töltött ennyi időt a kérdéssel, mert nem elég intenzíven dolgozott a témán, hanem azért, mert maximális információt szeretett volna begyűjteni, illetve a jogalkotási korlátoknak is meg kellett felelnie egyébként. A szakbizottság is ugye több alkalommal beszélt a témáról, úgyhogy még egyszer szeretnék köszönetet mondani, ezért is. Sajnos viszont az idő nyomása alatt vagyunk. Az elnökök bizottsága által meghatározott fordítási határidő már lejárt, úgyhogy nagyon szűkös határidőket kell, hogy meghatározzak. Az előadó is azt javasolja a kollégáknak és nekem is, hogy a módosító indítványokkal esetleg bővítsék ki a jelentést, de ez nem ennyire egyszerű, mert tiszteletben kell tartanunk a határidőket. Módosítók benyújtási határideje szeptember 30-a, úgyhogy október 14-én tudjunk szavazni, ha egyetért vele a szakbizottság. Ha nem, akkor találjunk megoldást, néhány nappal többet tudunk esetleg adni, de annál többet nem az előadó bólogat. Ha nincs ellenvetés, akkor szeptember 30 a módosítók benyújtási határideje délben, és október 14 a szavazás. Átérünk az ötös napi rendi pontra. Európai Unió Rendészeti Együttműködés és Képzési Ügynöksége, Európol, 2009 per 371 és a 2005 per 681-es határozatok hatályon kívül helyezése. A vélemény előadója, Tein képviselő, a véleményét már megtárgyaltuk júliusban. Módosítók benyújtási határideje szeptember 5-e van, 11 módosítót nyújtottak be, és ma tárgyaljuk meg ezeket a módosító indítványokat úgy, hogy erről is október 14-én tudjunk szavazni. Ha az előadó szót kér, akkor már meg is adom neki, tessék. Danke, Herr Vorsitzender. Köszönöm szépen, elnök úr, kedves kollégák. 11 módosítónk van, ahogyan elhangzott. Az első magától az elnök úrtól származik, Kázini úr módosítójával kapcsolatban semmi problémám nincsen. Egy picit más megszövegezést javasoltam, mint az Európai Bizottság, de azt gondolom, hogy mindkét módosítóra nézve egy kompromisszumot tudunk kidolgozni, és ezáltal az ön módosítóját is figyelembe tudnánk venni. A többi tíz módosító Dium képviselőtársunktól származik, és mindegyik ugyanabban az irányba mutat, mint az enyém is. Azaz, ezek mind olyan módosítók, amelyeknek az a célja, hogy ne legyen fúzió az Europol és a Szepol között. Erről részletesen vitáztunk már ebben a szakbizottságban korábban, és a többség a fúzió ellen foglalt állást. Az illetékes LIBE szakbizottságon belül is a fúzió ellen látszik kirajzolódni többség. És röviden hagy emlékeztessek még az okokra. hogy abból indultak ki, hogy nem lesznek szinergiahatások a fúzió révén. Én a magam részéről sem tudom támogatni ezt a fajta ügynökségi létet, ahogyan az Európai Unióban ezt ismerjük, túl sok az ügynökség számokat tekintve, ezek nem elég hatékonyan működnek, azt is meg kellett állapítanunk, és ez az Európai Ombudsman tette, hogy az ügynökségek földrajzilag Brüsszeltől és Strasbourgtól nagyon távol fekvő helyeken helyezkednek el, ennél fogva a saját életet élnek, és hát ez nem nagyon pozitív. Éppen az Európol ügynökség, amely egy olyan ügynökség, amely már régóta létezik, régóta dolgozik, gyakorlatilag egy olyan intézmény, amely kapcsolatban mindenki meg van győződve, hogy rendesen dolgozik, sőt, sikeresnek mondható a tevékenysége, azonban már most is a teherképessége, teherbíró képessége határához ért, ezért aztán megtakarításra nem nagyon látunk lehetőséget. Ha most tehát további feladatokat is ráruháznánk, akkor a Szepolnál dolgozó munkatársak gyakorlatilag egy az egyben átkerülnének, tehát megtakarítás, mint olyan nem is jelentkezne. Ezen felül további probléma az is, hogy a Szepolnak a képzésre vonatkozó mandátuma nem csak az Europol munkáját fedné le, hiszen ugye itt a súlyos bűncselekmények ellen lépnének föl határon átnyúló esetekről az Európol esetében, de a Szepolnak ezen jóval túlnyúlik a mandátuma. Tehát itt már eléggé kényes kompetenciák vetődnek föl. Tehát nem csak a bűnözés visszaszorításáról lenne szó, határon átnyúló bűnöldözésről, hanem képzési intézkedésekről, a közbiztonságra nézve is. Ezen kívül ugye egyfajta ságot is megkívánnak célozni az európai rendőrségi munkában. Itt is van kompetencia probléma, miközben persze az Európol kapcsolatban nem merül fel kétségben a tekintetben, hogy nagyon sok tagállam és parlamenti képviselő is úgy gondolja, hogy a Szepolnál nincs meg az a nemzetek közötti együttműködés, mint az Európolnál. Az én tagállamomban például úgy van, hogy az Európol feladatait a szövetség látja el, miközben a rendőrségi képzést a tartományok kell, hogy ellássák. Tehát itt is van egyfajta kompetencia, illetékességi feszültség. A bizottságot nyilván jó szándék vezérelte, az Európai Bizottságot, de nem helyes, hogyha ezt a két ügynökséget egyesítjük most, és bár Andrew Dufftól azt hallottam, hogy a Szepol talán eh, nem örvend akkora eh, sikernek eh, és elismertségnek, mint máshol, sőt, arra gondolnak, hogy akár el is törlik. Lehet, hogy a mostani székhelyét is áthelyeznék, főleg, hogyha ugye energia effektusokra kívánunk törekedni, annak érdekében is, hogy fizikai értelemben is közel dolgozzanak egymással, de ahogyan mondtam már, ez az illetékességi probléma azt veti föl, hogy maradjon meg a két ügynökség külön, még akkor is, hogyha esetleg hágába kerül mindkettő. Várni fogom a hozzászólásaikat, de még egyszer mondom, a módosítók önmagukban nem jelentenek problémát, már csak azért is, mert Guillaume asszonynak a módosítói gyakorlatilag ugyanabba az irányba mutatnak, mint a sajátjaim. Köszönöm. Chiesto di parlare l'onorevole Duff. Duff képviselője a szó. Yes, um, thank you very much. I mean, uh... Köszönöm szépen. El kell, hogy mondjam, első reakcióként a javaslatra azt gondolom, hogy ez észszerűvé tenné az ügynökség működését. É, és hát észszerű irányba mozdítaná el az Európol működését is, és nyilván lehetne pénzt is megtakarítani vele. De látom, hogy a, a frakciók szítjén általában ellenzik inkább ezt az összevonást. És ezt nyilván el is kell fogadni ezek után. Úgy gondolom, hogy Alexandra Tain eh, már eh, elindult a parlamenti konszenzus irányába. Most a következő, hogy hol van a Cepol, Hill, ez az Egyesült Királyság eh, rendőri akadémiája, tehát itt valaminek történnie kell a Cepollal, eh, szeretnék bezárni, és hát eh, ez korábban nem fordult elő az EU történelmében, az britek igazából nem ragaszkodnak ahhoz, hogy a CEPOL ők az Egyesült Királyságban tartsák, mint ez nem presztis kérdés számukra legalábbis, vagy bármi más. Ezért aztán valaminek történnie kell. Az Európai Bizottságnak valahogy reagálnia kellene a helyzetre a a, hogy a parlament most ellenáll a javaslatával szemben. Egy alternatív B tervről kéne az Európai Bizottságnak előállnia. Köszönöm, Hefner képviselő. Yes, thank you very much. I... Köszönöm szépen, rövid lehetek. Köszönöm szépen az előadónak a kiváló munkát. Elmondhatjuk neki, hogy teljes mértékben támogatjuk ezt a tervezetet, támogatjuk a módosítókat is, amiket Guillaume asszony teljesített elő, ami azt is jelenti, hogy együttműködést javaslunk, és egy rész, egy székhely, ez lehetne egy bölcs gondolat is természetesen, de nem egy legális összevonás, nem nem egy jogi összevonás, amit szeretnénk, és majd később visszatérünk. Grazie, onorevole Gualtieri. Köszönöm, Gualtieri képviselő. Köszönöm, én is rövid leszek. A lányek eladó nevében szólalok fel. Csak szeretném azt elmondani, hogy támogatjuk a jelentést, majd néhány módosítót fog benyújtani, de ahogy már elhangzott, ugyanabban az irányba mutatnak ezek is, nem igazán kell ehhez hozzátennem semmi többet. Én személy szerint viszont szeretnék, szeretném elmondani, hogy vannak kétségeim, de ez inkább egy kérdés az előadó 16-os módosítójára vonatkozóan, parlament testületre vonatkozik a módosító, amely ellenőrzést kell, vagy felügyetet kell, hogy gyakoroljon az Európa fölött. Hát nem tudom, hogy a, egy ilyen testület milyen módon tud felügyeletet gyakorolni. Hát szerintem a parlament közi testület az együttműködést, információs cserét, vitát kell, hogy biztosítson a nemzeti parlamentek és az Európai Parlament között. Viszont a felügyeletet azt inkább nemzeti szinten, nemzeti parlament által kell biztosítani személy szerint. Ez az én általános megközelítésem. De hát én nem vagyok szakértője ennek a specifikus témának. Csak egy vélemény, igazából kérdés. Köszönöm. E, prima di dare la parola... Mielőtt az előadának megadnám a szót, hogy lezárja a vitát, és ezt követően ugye rögtön koordinátori ülés lesz, ezért kérem a koordinátorokat, hogy készüljenek föl. Szeretném elmondani, hogy a, nem is a módosítók indokát, hanem az általános megközelítést. Én se igazán szeretném, ha sok ügynökség lenne, úgyhogy elvileg két ügynökség egyesítése az számomra is logikus. Viszont a Lisszaboni szerződés egyértelműen fogalmaz a 87-es cikkben, a rendőrségi funkciókra vonatkozóan felsorolja ezeket a funkciókat ABC sorrendben, és aztán az ezt követő 88-as cikkben pedig azt szerepel, hogy kell lenni egy olyan rendeletnek, amely az Europolt és a funkcióit szabályozza. Viszont ebben nem szerepel a képzés, Tehát a szerződésben szerepel ilyen utalás, és ezért tartottam fönn én is azt a véleményt, akit mindenki más. Megadom az előadónak a szót. Ja, és denke... Uh... Azt gondolom, hogy az AFKO-ban egyértelmű a vélemény. Köszönöm Hefner úrnak is, hogy a javaslatomat el tudja fogadni adott esetben Nagy-Britániában bezár, ha, ha ott le akarják zárni az épületet, akkor igen, térben átkerülhet Hágába, de jogi szempontból válasszuk szét, maradjon, illetve hát nem szétválasztjuk, hanem megmarad az önálló ügynökség, és azoknak a kollégák, akik közben elmentek, szeretném elmondani, hogy jó lenne, hogyha az Európai Parlament figyelni az Európol munkájára, de hát jogi okoknál fogva ez nem működik. Itt a nemzeti parlamentek rendelkeznek ilyen ellenőrzéssel, és ezért a, két, a parlamenteknek össz együtt kell működniük. Mindkét félnek tehát. Il, possiamo confermare... Akkor a dátumot meg tudom erősíteni. Október 14 a vélemény elfogadásának a dátuma. A LIBE szakbizottság, amely az illetékes szakbizottság, november 5-ére tette a szavazást, úgyhogy a mi véleményünk csak akkor tud megérkezni, hogyha október 14-én fogadjuk el. Köszönöm. Még egyszer emlékeztetnék arra, hogy a hatos napi rendi pont, egyetértési eljárás, Itt már első véleménycsere lefolyt július 17-én a módosítókkal kapcsolatban. 10 módosítót nyújtottunk be, és egyébként ez egy nagyon élénk vita volt az bizottsági elnökök értekezletén. Néhányan fel is emelték a hangukat, és kritikát is gyakoroltak amiért az a bizottságok nem voltak bevonva. Tarkovsky kolléga nagyon jó választ adott erre, és ezért nem problémás a szavazás elhalasztása november 26-ára. Nem tudom, hogy ezzel kapcsolatban szeretnél valamit mondani a képviselő. No, very briefly, because I think we... Nagyon röviden, mert tényleg úgy tűnik, hogy nincs túl sok idő. Ahogyan már elhangzott a szakbizottsági elnökök értekezletén, merültek fel kérdések a jelentése kapcsolatban, de ezek leginkább egy félreértésre vezethetők vissza, hiszen azt vetették a fejünkre, hogy módosításokat kívánunk fogadatosítani, miközben éppen erre irányuló kérdésünk lett volna. És arról is szó van, hogy az álláspontjaikat, álláspontjainkat válasszuk szét, és például a nemzetközi megállapodásokra vonatkozóan külön dokumentumot készítsünk. Elég nagy a késlekedés és ez is szándékos, miközben mi azt javasoljuk, hogy legyen lehetőségünk arra, hogy szembe menve a szakbizottsági elnök a kéréseivel kicsikét gyorsítsuk fel a folyamatot. Hogy mondjam el, hogy a módosítók közül a legtöbbet el tudom fogadni, főleg Mágyi úrtól jövők, amelyek egy kicsit áramvonalasítják a módosítók irányát és azt gondolom, hogy az álláspontuk legyen az, ahogyan erről már korábban is szóltunk, hogy nagyon világos ajánlást adunk egy szakbizottságnak, és ilyen esetben nyilván ezt meg lehet indokolni, de nem lehet feltételeket szabni. Úgyhogy a nem jogalkotási állásfoglalás egy jó eszköz erre. Aztán pedig ugye az egyetértésről fogunk majd szavazni a plenárison. A nemzetközi megállapodásokra vonatkozóan ezzel nem fogunk külön foglalkozni, mert szó volt arról, hogy az évközi jelentésben erre rá fogunk térni, de ez egy más lapra tartozik, egy másik jelentésben kerül majd a fedésre. Ez a négy hónapos dolog, ami fölmerült, hogy felgyorsítsuk a folyamatokat, és aztán egyből a plenárisra kerüljenek a, a jelentések, erre, erre is vissza kell majd térni, de mondtam már, hogy vannak itt félreértések. Moreira úr például azt gondolja, hogy azzal tudjuk erősíteni a saját kezünket, a saját pozíciónkat, hogy a késleltetjük a folyamatokat, Miközben én azt gondolom, hogy itt egy csomó kérdésben még tisztáznunk kell az álláspontot. Váltjeri képviselőkért szó. Thank you, Chair. I... Köszönöm, elnök úr. Nem követtem a pont tárgyásának az elejét. Nem tudom, hogy most ez vita, vagy csak tájékoztatás volt. Nem akarom megnyitni a vitát, hogyha nincs. Mind a kettő, mondja az elnök. Persze szeretném minél megkezdeni a koordinátori ülés, úgyhogy fölgyorsítanám az időt, de hát tájékoztatás és vita, ha a bizottság ezt kívánja. Röviden. A frakciónk azt javasolja, hogy figyeljünk oda a bizottsági elnökök véleményére. Most várjuk ezt. Ez egy nagyon fontos kérdés, ahol széles körű konszenzus kell találnunk. Úgyhogy itt hasznos lesz a parlament és a szakbizottságok együttműködése általánosságban, és ez így van, hogy a frakciónk attól fél, hogy a bizottsági szintre visszaessen az ajánlási lehetőség, ezt nem támogatnánk. A plenárison egy igen vagy nem szavazat kell, hogy történjen, szülessen és nem látjuk indokoznak, hogy ez lecsökkenjen szakbizottsági szintre, de hát Rafael ezt tudja, hiszen a módosítóink erről szólnak, vagy lesz lehetőségünk arra, hogy ezt megbeszéljük. Védő altri, hogy vogliono Úgy látom, hogy más nem kér, de más is kér szót. Most nem tudom, hogy ehhez kívánnak hozzászólni. Nem tudom, hogy erre Tarkovsky kolléga szeretne reagálni. Majd két oldalúan tisztázunk. Rendben. Hefner képviselő, elnézést nem láttam korábban. Ja, ich wollte nur fragen. Csak fel akartam tenni a kérdést, hogy mit jelent eredményét tekintve a dolog. Maradunk az eredeti menetrendnél, vagy várunk, amíg megoldást találtak, amely bevonja a a konferenciáján, vagy illetve a szakbizottsági a konferenciának döntését, ha nem, most várunk, vagy ha nem, de ha nem várunk, akkor most vitát kéne folytatni róla. Jó, jó, detto. Azt mondtam, hogy az elnöki konferencia szintjén született döntés, el kell halasztani a szavazást azért, hogy az érdekelt szakbizottságok kifejtsék a véleményüket így eh, szeptember 10-e nem, november 26-án lesz, ezt a javaslatom persze nem én döntök, november 26-át javaslom a mi szavazásunkhoz azért, hogy a szakbizottságoknak legyen ideje, amelyek ezt kívánják tenni, hogy véleményt nyilvánítsanak. Természetesen, ha szükséges, akkor lesz egy minimális vita még a szavazás előtt, de egyébként Szaszkowski úr javaslata is csábító, hogy készen áll arra, hogy megállapodásra jussunk bármilyen témában, olyan témákban is, amit esetleg a szakbizottság tagjai fölvetnek, miután beérkeznek a vélemények a szakbizottságok részéről. November 26-a szavazás, végszavazás, ha lehetséges, és most eltérünk a koordinátori ülésre 5 perc szünetet követően. <laughs>